morning, everybody, and welcome to, to the committee. I hope that everybody had an... Jó reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit, remélem, hogy mindenkinek nagyon kellemes nyara volt. Úgy látom, hogy mindenki nagyon sokat napozott a nyáron, különösen Luxemburgban lehetett jó idő, hiszen ennek van a legjobb színe az egész társaságból. Tehát térjünk is át a második napirendi pontra, ami a napirend rendtervezet elfogadása. A 16. napirendi pontot elhalasztottuk egy következő ülésre, Kábiol asszony kérésére, és ezzel a módosítással el tudjuk-e fogadni a napirendet. Úgy látom, igen, köszönöm. És hagyjuk jóvá a június 21-22-i ülés jegyzőkönyvét. Ezt már körbeküldtük, ezt is elfogadtuk hallgatólagosan. Szeretnék mindenkit tájékoztatni, és üdvözölném a titkárság új adminisztrátorát, Andrea Krajcsut. Hol, hol van? Kérem, álljon fel. Welcome. Üdvözlöm körünkben. Ön Romániából érkezett, és jogi háttere van. Nagyon jó, hogy itt van velünk egy jogász, és van tapasztalata a civil szervezetekkel is a migráció, az energiaügy és a sport területén. És fordítóként is nagyon hasznos lesz ön a Peti Szakbizottság számára. Kérek mindenkit, hogy legyen vele nagyon kedves. Ennyi lett volna a megjegyezni valóm. Nincsenek egyéb kérdések sem, tehát rögtön következhet a szavazás a megújuló energiaforrások felhasználásáról. Remélem, hogy mindenki betette már a kártyáját a kis gépbe. Okay. Margaret still... But you have... Margaret, azért megvan még a kártya, ugye? Vagy nincs meg? Oké. Okay. Oké. <laughs> okay. Okay, we will take your indication. Akkor majd kézzel szavazhat. Nagyszerű. Mindenki készen áll a szavazásra? Hogy is mondta ezt Obama, hogy mindenki e, csőre töltve is készen áll. Tehát a hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 22-es módosító, e, elnézést javítja meg az elnök, ez kiesik, 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-as mellette. Ennek csak a második részéről kell szavazni, tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 72-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetvenötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76-os mellette, ellene, tartózkodás. Nem, ezt most elrontottam, mondja az elnök. A 77-es következik, mert a 76-os kiesett. So if this was adopted, so uh, we need to vote on Szavaznunk kell a 75-ösön, szavazzunk róla még egyszer illetve már erről szavaztunk, akkor jöjjön a 76-os. Tehát 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 77-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 81 mellette, ellene, akkor nem teszik fel a kezüket? Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 82 mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 83-as mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 84 mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 85 mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 87 mellette, ellene, tartózkodás, ezt meg kell nézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 87-es módosítóval kapcsolatban. Wow, we close the vote. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9, 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 91 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 93 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 94 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 95 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 96 mellette, ellene. Nézzük meg ezt is elektronikusan. Csak hogy mindenki ébre maradjon, meg én is. And vote is closed. Lezárom a szavazást. Nézzük csak. Csak egy szavazat különbséggel, de elfogadtuk. És ezt is feljegyeztük. 97 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98 mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg ezt is. Open the vote. Megnyitom a szavazást. 98. A 98-asról szavazunk. Okay, can we close? Lezárom a szavazást. Vagy még nem. Most lezárom a szavazást. 11-11 ellenében, ami azt jelenti, hogy Margaret hogyan szeretné szavazni mellette, azt gondolom. akkor most megint ezzel a szavazattal megszavaztuk. 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 100-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 101-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 102-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 104-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 107-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 109-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 110-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 111-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 112-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 113-as mellette, ellene, Megnézzük ezt elektronikusan. A 113-asról megnyitom a szavazást. And it's Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. 114-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 115-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt meg kell, hogy nézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. A 32-esről. And now it's Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 116-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 117-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. harminc négyes módosító, nem. Hármas módosító. Amendment 2. Kettes módosító. A titkárság véleménye nem egységes, de a második módosítóról beszélünk, tehát ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító a hetes preambulum bekezdése mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Szobeli módosító. Melyiket kell ellenőrizni? A hatos, tehát most ezt elektronikusan megnézzük, megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Van még egy szóbeli módosító a tízes preambulum bekezdésről, ki mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette. Ja nem, erről nem kell szavazni. 5 kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene. 14-es mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás. Még egyszer. 52-est ellenőrizni kell. 52-esről géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség van, és így elutasítottuk. Meg amúgy is. 17-es, 53-as együtt. Igennel kiszavaz, nemmel tartózkodás elutasítottuk őket, 18-as mellette ellene tart nem egyértelmű. 18-asról is kérem, hogy szavazzunk géppel. Zajlik a szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 101-eshez tartozó szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette. Akkor záró szavazás következik, nem kell a 19-esről szavazni. Szavazógéppel ejtjük meg a szavazást, megnyitom azt, és lezárom. Elfogadtuk. rátérünk második szavazásunkra vélemény tervezett a foglalkoztatási és más bizottságok közös munkájaként a fogyatékügyi stratégiáról egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenhárom, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, részenként első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk Második rész mellette. az, Erre nem kell szavaznunk, mondja az elnök. Igen. De mégis csak mondják nekem a kollégák. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as részenként, első rész mellette. Ezt vissza is vonták, úgyhogy nem kell öltesülni. Második rész mellette, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellenőrzést kérnek a második részről a kollégák, akkor visszatérünk az előző módosító második részére. Géppel szavazunk, zajlik a szavazás, lezárom, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 27-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 28-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 29 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 31 mellette, ellene elfogadtuk. 32 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 47 mellette, ellene elfogadtuk 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 52, 53, 50, ellene, elfogadtuk, 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Zárószavazás következik, megnyitom a zárószavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. Köszönöm. So I need to run to the conference of presidents and... Uh... El kell szaladnom az elnökök értekezletére. A kollega nő fogja a harmadik szavazást levezényelni. Kollega úr, Csáki úr. So if we continue. Akkor folytatjuk. Vélemény tervezett a Peti részéről az AFKO számára a 211 per 2011-es rendelet módosításáról a polgári kezdeményezésekre vonatkozóan. 11. Um, May we continue? Thank you. So. Folytathatjuk? Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Abstention. Tartózkodás. Did. Amendment. Elfogadtuk. Egyes módosító. A magyar kabin tisztelettel kérdezi, hogy igénylik-e a tolmásolást a ellenőrzést kérnek. Kérjük jelezzék felénk, hogy ha igénylik a magyar tolmásolást,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 adopted. Thank you very much, and excuse me, please, it was an absolute <laughs> improvisation from, uh, from my side. But... Elnézést, hirtelen kellett improvizálnom itt, de valahogy túl jutottunk a szavazáson.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 9-es és a 10-es pontokat fogjuk együtt tárgyalni. A benyújtott petíciók azonosak vagy nagyon hasonlóak. Üdvözlöm a petíció benyújtóit, és három képviselőjüknek megadom a szót. Üdvözlöm Andreas Lusz urat. Itt van a teremben? Lusz úr, a szó, négy perc erejéig parancsoljon. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kommission. Tisztelt bizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Fontos minden társadalom számára ez a téma, és egy globalizált világban különösen nem lehet hátradőlni, nem lehet az egyes kereskedelmi partnereket külön kezelni. A SETA ö, kapcsán sokan panaszkodnak, hogy a szabályozási együttműködés kapcsán egyes felek zsarolhatóvá válhatnak. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk, mert az EU-n belül több millió ember érintett lehet, és ezzel elégedetlen. A, az, hogy ezt az eljárást a közvélemény kizárásával folytatták le, eljárási probléma, és a német szövetségi törvényekkel az alkotmányjal sem összeegyeztethető, és az EU már saját érdekei miatt sem fogadhatja ezt el. A szabályozás együttműködést a lobbisták és a közvélemény leg, lehető legkorábbi bevonásával kell lefolytatni. Ha ez nem így zajlik, akkor a demokrácia ellenes közvetlen támadás. A demokrácia nem párhuzamos jogalkotásokat, hanem egyetlent folytathat le az úgynevezett partnerek között. Az USA-ban külön jogi ágazat alakult már arra, hogy az ilyen eseteket kiszűrje és bíróság elé vigye. Mert egyre, sok, egyre több trükkel élnek az államok, a nagy cégek, de nem véletlen, hogy legutóbb egy ilyen nagy ügyben 900 millió dolláros bírságot kellett kiszabni. De Németországban, Svédországban és Vattenfall ügy megint csak az USA-ban arra kötelezte a német céget, hogy 500 millió euró kártérítés fizessen a fukushima atomenergiából való kiszállás és így szerződésének megszegése miatt az életminőségét negatívan befolyásolhatja a CETA sok következménye, és egyes ágazatokban megváltoznak teljesen a munkavállalói körülmények. Nincs arra időm, hogy most felsoroljam a lehetséges negatív hatásait egy ilyen egyezménynek, de biztos, hogy sok ilyen van. Az Európai Unió, ha a saját stabilizációjára törekszik, akkor a saját szerződéseit tartsa be, és ne hagyja, hogy a demokráciát aláássa egyre inkább egy ilyen kereskedelmi megfontolású ö, egyezkedés. Az EU bizottságának elnökét idézném, bizalomra van szükség, az európai polgárok bizalmát vissza kell szereznünk. A demokratikus legitimációját a közösségi módszernek meg kell erősíteni. Juncker úr ezt mondja, de ő maga sem elfogadni a saját maga által kitűzött normákat. Számos területen, az adatvédelem, a szociális területeken, a TTIP és a CETA elutasítása már csak formai eljárási okok miatt is egyelőre elutasításra kell, hogy kerüljön, és akkor még nem beszéltünk a tartalmi következményekről. Köszönöm szépen. Itt van velünk Dolores Torano Vicente is, aki két petíciót is képvisel. Itt van velünk a teremben? Kedves Dolores. Merci. Cuando un Estado democrático como España lleva... Spanyolország egy demokratikus ország az Európai Unióban, és a TTIP egy szégyenteljes dolog, a polgárokkal ezt nem vitatták meg, nem kérdezték meg az ő véleményüket. Mondhatjuk el, hogy jól működik a demokrácia. Ezért jöttem el ide, azt szeretném kérni, hogy a szerződések teljes tartalmához férhessünk hozzá, amennyiben azok a tárgyalás alapját képezik. Spanyol és uniós polgárokként ezt eh, a jogot nem lehet eh, tőlünk elvenni, nem lehet tőlünk megtagadni, hogy hozzáférjünk a TTIP és a CETA szerződések tartalmához. Az Európai Bizottság hatásvizsgálatok számaira utal, és ezzel próbálja megmagyarázni, hogy mennyire hasznos lesz eh, a TTIP és a CETA. De környezetvédelmi szempontból nem készültek tanulmányok, és tudnunk kellene azt is, hogy milyen hatása lesz ezeknek a szerződéseknek. Léteznek konkrét jelentések a mezőgazdasági hatásokról? Rendelkezik ezekkel az Európai Bizottság? Az európaiaknak tudniuk kell ezeket az információkat, és így kell döntéseket hozniuk. Az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is az élelmiszerbiztonság soha nem látott támadásnak van kitéve. Ezen kívül azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság és a biztosok rendelkeznének olyan jelentésekkel is, amelyek a munkavállalók jogairól és a közegészségügyről szólnak. Ezen kívül, hogyha az ISTS létrejön, akkor a multinacionális cégek megtorpedózhatnak azokat a jogszabályokat, amelyek az ő érdekeikkel szembe mennek. A TTIP aláírása után ez még inkább veszélyes lehet a beruházó és az állam közötti kapcsolatnak környezetvédelmi kockázata lehet, és már figyelmeztették is Brüsszelt arra, hogy mennyire káros lehet ez a mechanizmus. Ezen kívül azt is kérték már a bizottságtól, hogy ne alkalmazza ezt a vitarendezési rendszert. Az átláthatóság hiánya mellett és amellett, hogy az Európai Bizottság létezik, az, rendelkezik az erre vonatkozó hatástanulmányokkal. A petíció benyújtói sajnálatosnak tartják, hogy a bizottság oldalán a spanyol polgárok nem találhatnak eh, erre a szerződésre eh, vonatkozó eh, információkat, sem a TTIP-re, sem a CETA-ra vonatkozóan. És ezért azt kérjük, hogy azonnal férhessünk hozzá mind a két szerződés teljes tartalmához, hogy ezeket mélységében tudjuk tanulmányozni a következményeikkel együtt. Ezzel lehet a polgári részvételt és az átláthatóságot biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. A harmadik petíció benyújtónak a nevét nem ismerem, csak RZ iniciálék vannak itt. Kirejtőzik ez alatt az iniciálé alatt. RZ. Sono presente. <laughs> Igen, igen, itt vagyok. Mi sono concesso. Csak néhány percem van arra, hogy előadjam az álláspontomat. De így csak összetudom foglalni azt, amely már a bizottság feladatkörébe tartozik. Először is az afrikai kontinens pillanatnyilag 1 milliárd 100 millió lakosa rendelkezik. És csak ennek a lakosságnak 50 százaléka az a migráns, akik néhány éven belül Európa felé és Olaszország felé indulnak. Egyes petíció. Az Európai Unió a Maastrichti szerződést követően kb. 25 évvel ennek megszerzése után hozzon megfelelő szabályokat a tengerekre a 27 tag számára, és komoly büntetéseket szabjon ki azokra, akik engedély nélkül ö, szelik át a habokat. Ez igaz a ö, szárazföldi területek ö, határaira is. A második petíció. Ö, a nem olasz ö, zászló alatt hajózó hajókat amelyeket a tengerben találnak, mivel Olaszország egyedül nem tudja a gazdasági és erkölcsi következményeket viselni, mások is segítsenek. Harmadsor van. Azok, akik ilyen bűncselekményeket követnek el, életfogytig tartó büntetést szenvedjenek el, és az elkobzott hajóikat teljes mértékben semmisítsék meg. Azon civil szervezetek, amelyet a Frontex, amelyeket a Frontex is azzal ö, vádolt, hogy részt vesznek az emberkereskedelemben, szintén büntessék meg. Itt gyakorlatilag sajnos nem csak az emberek megmentése a cél ugyanis, hanem az pénzügyi előnyök megszerzése is. vonjanak vissza minden olyan döntést, amelyek évek óta az élelmiszeri paritermékeket és egyebeket érintik. Itt gondolok a szőlőre, a csokoládéra, amiben nincs kakaó, a sajt, például mert porból készítik ezeket az élelmiszereket, és itt most ezekre a megállapodásokra gondolok, mint a CETA, és a tárgyalandókra, mint a TTIP. Az Európai Unió és más államok között, az Egyesült Államok között, mivel a TTIP megállapodás nem született meg, viszont a CETA igen, Ahogy Roberta Munkálvó elmondta, a CETA ajándék a nagy ipari lobbisták számára az élelmiszeripar terén, és Olaszországban ez nem jó. Hetedik és utolsó pont a Kína és más fejlődő országok vonatkozásában nagyon fontos, hogy a szakszervezeti védelmet érjük el a munkavállalók számára, illetve a szociális dialógust, mert elfogadhatatlan, hogy a globalizáció miatt ezekben az országokban a munkavállalók ilyen körülmények között dolgozzanak, beleértve az egészségügyi és nyugdíj rendszereket is. Köszönöm szépen. És? A, most pedig meghallgatjuk az Európai Bizottság véleményét, tehát a TTIP és a CETA esetében Renita Baskárnak adom meg a szót. Parancsoljanak. Thank you. Um... Köszönöm szépen. arra kértek, hogy mutassam be a jelenlegi helyzetet a ttip és a CETA-val kapcsolatban. Ezzel fogom röviden kezdeni, és utána válaszolni fogok néhány olyan kérdésre, amelyet a petíciók benyújtói megemlítettek. Először is szeretném elmondani, hogy a TTIP tárgyalásokat szüneteltették az amerikai elnökváltás óta. Jelen pillanatban az európai vezetés prioritása nagyon nem egyértelmű a tárgyalások folytatását illetően. A nyilvánosságtól és másoktól kapott információk alapján úgy tűnik, hogy ez más kereskedelmi tárgyalásokhoz kötődik az amerikai fél részéről, ilyen például a NAFTA, illetve más kétoldalú kapcsolatok egyebek közt Kínával. A tárgyalások megkezdésének gazdasági indoklása azt mutatja, hogy a jelek nem pozitívak. A két legnagyobb kereskedelmi partner megegyezéséről lenne szó, tehát érdemes lenne az akadályokat elhárítani, és egy kiegyensúlyozott, kölcsönösen kielégítő megegyezés felé haladni. Ez lehetőséget adna arra is, hogy közösen alakítsuk ki a globális szabályokat. Ami magát a tárgyalást illeti, ezt a folyamatot most szüneteltetik. Míg számos területen volt előrelépés, jelentős véleménykülönbségek alakultak ki az Egyesült Államokkal olyan kulcsfontosságú területeken, mint például a közbeszerzés, ami egy nagyon fontos gazdasági érdek terület az Európai Unió számára, illetve a fenntartható fejlődés területén is voltak véleménykülönbségek. Ezeket a szakadékokat nem sikerült áthidalni. Úgy tűnik, hogy az új amerikai vezetés a másik irányba halad, e, tehát e, nagyon kicsi az esély annak, hogy a közeljövőben újra kezdjük a tárgyalásokat. De legalábbis e, ez előtt szükség lenne arra, hogy azt Malmström biztos asszony is nagyon egyértelműen kimondta, hogy az új amerikai vezetéssel egyeztessünk, és az derüljön ki, hogy van közös alapunk arra, hogy újra kezdjük a tárgyalásokat, és egy kiegyensúlyozott megegyezés felé haladjunk. Szeretnék még néhány dolgot megemlíteni, hogyha lehet és konkrétabban reagálnék a petícióban nyújtók véleményére. Az egyik az átláthatóság kérdése volt. Azt szeretném nagyon röviden elmondani, hogy a TTIP tárgyalások egy vízválasztót jelentettek, azt illetően, hogy hogyan kell a dokumentumok megosztását kezelnünk. Nagyon nagy érdeklődést váltott ki ez a téma, és nagyon széleskörű reformot indítottunk el a civil társadalommal való kommunikációban. A tárgyalási álláspontunkat és a szövegek megvitatását is kiszélesítettük, és rendszeres civil társadalmi találkozókat szervezünk már a tárgyalások ideje alatt is és más intézkedések is voltak még, most ebben nem mennék bele részletesen, hiszen a tárgyalások jelenleg szünetelnek. Ehhez hasonlóan az összes uniós határozatot és szöveget közreadtunk. Azt hiszem, hogy semmi jele nem volt annak, hogy bármilyen élelmiszerbiztonsági vagy környezetvédelmi szabályt áthágtak volna. Ezek mindenképpen megdönthetetlen elvek számunkra, és minden megállapodást az Európai Tanácsnak és a Parlamentnek is szentesítenie kell. Végül, de nem utolsó sorban sok megjegyzés érkezett a beruházással és a vitarendezéssel kapcsolatban. Vagy nevezzük ICST-nek, tehát beruházási bírósági rendszernek. Hadd mondjam el, hogy a TTIP itt is nagy reformokat indított be a hagyományos vitarendezés rendszerében. Abba az irányba indultunk el, hogy egy egyértelműbb, átláthatóbb rendszert alkossunk meg, és egy olyan állandó bíróságot hozunk létre, amely az összeférhetetlenséget kiküszöböli, ami a hagyományos rendszerekben sokszor megjelent. A folyamatok átláthatóságával is sokat foglalkoztunk, és ezt megerősítettük. A fenntarthatósági hatásvizsgálat egy nagymérvű tanulmány volt, ezt a ttip kapcsolatban készítették el, és idén hoztuk ezt nyilvánosságra, annak ellenére, hogy a tárgyalások szünetelnek. És ebben a környezetvédelmi és egészségügyi hatásokról is nagyon fontos fejezet szól. Ami a CETÁT illeti, szeptember 21-én egy megállapodás születik majd. Ez az EU-Kanada csúcson való aláírást követi, ez tavalyi végén történt meg, és ez azt jelenti, hogy átmeneti jelleggel kell majd ezt alkalmazni. Nem fogok erről sokat beszélni, de ez az egyik legmodernebb, leghaladóbb szellemiségű megállapodás. Kanada az egyik legrégebbi partnerünk, stratégiai fontosságú partner, különösen a jelenlegi bizonytalan globális helyzetben. Itt most abba is hagynám, és ha vannak még kérdések, akkor visszatérek azokra. Köszönöm szépen. A tiszta dokumentummal kapcsolatban Christopher Kienernek adom meg a szót az Európai Bizottság részéről parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a petíció benyújtóknak is az érdeklődésüket, és azt, hogy kifejtették nézeteiket ezzel kapcsolatban. A Tiszával kapcsolatban hasonló hátteret tudok itt meghatározni, mint amit Renáta mondott a TTIP-el kapcsolatban. A tárgyalások jól haladtak már tavaly is, és az év végén eh, le is tudtuk volna zárni ezeket. Ekkor eh, az Amerikai Egyesült Államokban lezajlott az elnökválasztás, és emiatt eh, a tíza megállapodás jelenleg szünetel. Semmilyen tevékenység, fejlemény nem történt ezzel kapcsolatban azóta, és nem kaptunk semmilyen jelet az új amerikai vezetéstől arra vonatkozóan, hogy ők újra szeretnék kezdeni ezeket a tárgyalásokat a közeljövőben. És ami az Egyesült Államokkal, illetve Kanadával folytatott tárgyalásainkat illeti, ez az Európai Unió érdekeit szolgálja, és ez különösen a szolgáltatási szektorban tölt be fontos szerepet. Az átláthatóság itt is nagyon lényeges. A felhatalmazásunk, az ajánlatunk nyilvános, az unió összes javaslata szintén nyilvánosan hozzáférhető, és a más tárgyaló felek dokumentumai, amiket mi nem hozhatunk nyilvánosságra, ezek mind átkerültek az Európai Parlamenthez, és ennyit szerettem volna erről elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a képviselők következnek. Jarosztal Valeszek parancsolja. Thank you, Mr. Chairman. Well, forgive me for... Uh, Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy ilyen nyersen fejezem ki magam, de amikor ezekről a petíciókról beszélünk, annak jelen pillanatban semmi értelme nincsen. És tudom, hogy ezek a petíciók nagyon fontos kérdésekről szólnak, a TISA, a CETA és a TTIP, ezek mind nagyon fontosak mindannyiunk számára. De ha ezeket tematikusan osztjuk fel, a CETA-t azt már elfogadtuk, néhány hónappal ezelőtt a parlament többsége megszavazta ezt a megállapodást. Az az egyetlen érv, amit hallottam a petícióben nyújtóktól, az, hogy nem férnek hozzá a dokumentumokhoz. Ez nem igaz megszavaztuk a dokumentumot, és ez nyilvánosan hozzáférhető. Tehát eh, nem okoz problémát az, hogy eh, a polgárok ne férnének ehhez hozzá. Az én javaslatom az lenne, hogy az ezzel kapcsolatos eh, petíciót zárjuk le. Ami a Tiszáról és a TTIP-ről szóló petíciót illeti, az egy egészen más kérdés. Természetesen beszélhetnénk ezekről a megállapodásokról, amikor a tárgyalásokat lezárjuk, tehát még a ratifikáció előtt. De mivel a TISZA és a TTIP nagy részét felfüggesztették, nem igazán tudunk egy konkrét dokumentumról beszélni, mert semmi sem hozzáférhető. És a tárgyalások fontos szabálya az, hogy semmiben sem állapodtunk meg, amíg mindenben meg nem állapodtunk. Tehát talán meg kellene várni a tárgyalási folyamat végét, és amikor ez a dokumentum már elérhető, akkor vissza lehet erre térni, és akkor újra lehet eh, kezdeni ezekkel a petíciókkal kapcsolatos eh, munkát, és eh, foglalkozhatunk azokkal a kérdésekkel, amelyek fontosak a benyújtók számára. Tehát a TISZ-ával és a TTIP-el kapcsolatban én azt javasolnám, hogy ezt tegyük át a B listára, és várjuk meg a tárgyalási folyamat újraindulását. Köszönöm szépen, Maria Szúr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én köszönöm a petenseknek, amit elmondtak. Jó, hogy felvetették ezt a témát, ezeket a témákat. A parlament már maga is eh, évek óta foglalkozik ezekkel a dilemmákkal, sőt egész Európa, sőt egyesekkel az egész világ. A TTIP, a CETA konkrét modelleket képviselnek. A TTIP és a CETA által képviselt modellt most már is tovább vitték más területekre, Noha még ezek is vitatottak. A nemzetközi kereskedelemben egyre több demokratikus deficites szakadék keletkezik. Az egyes országok és népek nem tudják demokratikus jogaikat érvényesíteni. És így aztán persze jogvédelemről sem beszélhetünk, hiszen ezek a megalapodások új típusú bíróságokat hoznának létre, amelyekkel a tagállami bíróságokat bírálnák felül, multinacionális elvek alapján. A helyi szereplők egyre kevésbé tudják, hogy mikor, hol, kinek gyújthatnának be panaszt. A gazdaság egyes ágazatait mindenképpen károsan érintik ezek a megállapodások. Az érintettek, a helyi kis és középméretű vállalkozások, főleg a mezőgazdasági termelők semmilyen módon nem tudnak védekezni ezzel szemben. És akkor a fogyasztóvédelemről, az egészségvédelemről még nem beszéltünk. Bizonyos munkavállalói formákat is marginalizálnának az új szerződések. Megszűnik, vagy legalábbis csökken a munkavállalók védelme a hagyományos keretek között. A bizottságnak mondanám el, hogy a bíróság nemrégiben döntést hozott az EU-Szingapúr megállapodásról. Ez egy vegyes megállapodás, amit az Európai Unió saját jogon is, de tagállami szinten is szeretne létrehozni, és ehhez a tagállami parlamentek ratifikációjára van szükség. A bíróság kimondta, hogy ez a megközelítés nem jogszerű, de mégis szeptember elejével ezt a vegyes megállapodást hatályba léptették, és ugyan ezzel a ceta is nem szabad semmit sem addig hatályba léptetni, amíg minden nemzeti parlament meg nem szavazta. De ráadásul most azzal manipulálnak, hogy azt mondják, hogy csak ideiglenesen helyezik hatályba, és majd ha a parlamentek mégsem fogadják el, akkor, akkor mi lesz? az EU jogot már most megsértették, a demokratikus jogainkat lábbal tiporták, a nemzeti parlamenteket kihagyták a játékból. Válasz a kollégához csatlakozva azt szeretném mondani, hogy ezeket a petíciókat nyitva kell tartani feltétlenül. Két okból is. Mindegy, hogy a parlamentet szetállt, megszavazta, vagy sem, vagy attól függetlenül is, hogy az a bár szerintem jogszerűtlenül ideiglenes hatályba lépett. Ezek a petíciók érdemi kérdéseket feszegetnek. Ami a TTIP és TISZA megállapodásokat illeti, ezeket a petíciókat is nyitva kell hagyni, mert az Európai Uniós szervek ezeket el akarják fogadni, annak ellenére, hogy mindkét oldalon, Obama oldalán és itt az európai oldalon is óriási ellenállás mutatkozott velük szemben. Befejezem, elnök úr. Minden petíciót hagyjunk nyitva. Másosorban. A nemzeti parlamenteket tájékoztatni kell arról, hogy léteznek ezek a petíciók, és arról, hogy ezeket olyan petensek nyújtották be, akik nem értenek egyet a CETA-val és a többi kereskedelmi megállapodással. Tehát kötelezően tájékoztassuk a nemzeti parlamenteket erről a témáról. Yes, thank you. Uh, Chair, first of all I want to thank all... Köszönöm, tisztelt elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani uh, a petíció benyújtójának, a 949 es petíció benyújtójának, illetve mindenkinek, aki itt jelen van, mert nagyon sok mindenkit képviselnek, nagyon sokan írták alá ezeket a petíciókat. 2013-ban kezdődött ez a folyamat, amikor a tárgyalások beindultak. akkor még nem tudtuk, hogy a választások hogyan alakulnak az Egyesült Államokban, és mennyire radikálisan megváltoztatják a helyzetet. Frakciónkat eleinte rendkívüli módon aggasztotta az áthathatóság hiánya, nagyon sok javaslatban. A, CITA, a SETA ellen szavaztunk, és a TTIP ellen is. Igen, valamennyit javult a helyzet, de csak azért, mert a közvélemény is tiltakozott. Úgyhogy tökéletesen egyetértek azzal, amit Máriász úr említett, ezért kellene nyitva tartani ezeket a petíciókat. A, a TISZA, a TTIP és a CETA vonatkozásában is. Tehát javaslatunk az, hogy maradjanak nyitva, és még egyszer köszönet a petíciót benyújtóknak. Köszönöm szépen, Kirtan lesz a parancsoljon. Thank you very much, uh, Chair. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Azt hiszem, hogy egy valami hiányzik az eddigi vitából, hogy miért kerültek vissza ezek a petíciók most a petíciós bizottságba. A bizottság említette, hogy az Európai Bíróság döntése, hogy a ttip kapcsolatban leálljon, rendkívül fontos abból a szempontból, hogy miért beszélünk még mindig ezekről a petíciókról. A bizottságtól szeretném hallani azt, hogy a bizottság hogyan fog pontosan válaszolni a bíróságnak a folyó kereskedelmi tárgyások vonatkozásában mert változtatni kellene a bizottságnak a hozzáállásán a közvéleménnyel szemben, mert több millió állampolgárról van szó, akik petíciókat küldenek nekünk, hogy álljanak le a tárgyalásokkal, és megkérdőjelezik az európai kereskedelmi politikát. Tehát ez volna az első kérdésem a bizottsághoz. Aztán, ami a petíciót benyújtókat illeti, csatlakoznék Zanuka kolléganőhöz, tényleg azért születtek ezek a petíciók, és azért tudtunk előrelépni, mert a közvélemény foglalkozott ezzel a kérdéssel. Úgyhogy nagyon köszönöm önöknek is, és nagyon sok mindenki másnak is, akik a parlamenthez fordultak, és akik a kereskedelmi politika témájában a, a képviselőkhöz is fordultak. Mert nagyon fontos, hogy a kereskedelmi tárgyalások a lehető legnyíltabb, a legáthathatóbb módon történjenek. Én a korábbiakban a szakszervezeteknél tárgyaltam, és tudnunk kell, hogy vannak bizonyos olyan elemek, amelyeknek nyitottnak kell maradniuk a tárgyalások során, mert egyébként nincs játékterünk. Ami viszont a TTIP-et illeti, itt nagyon sok minden változott, és hát hála az Európai Bizottságnak is, akik nagyon sokat változtattak a gyakorlatukon, hiszen most már nagyon sok minden nyilvánosan folyik. A gond viszont az Európai Tanács. Mert még amikor az Európai Bizottság arra kérte a tanácsot, hogy például a dokumentumokat nyilvánosságra hozzanak, tárgyási mandátumot, stb., a tagállamok nem egyeztek ebbe bele. Úgyhogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a bizottságnak kell a tanácsot emlékeztetni arra, hogyha a kereskedelmi tárgyásokat nyilvánosra hozzák, ez a közvélemény érdeke. Nem csak a parlamentnek kell nagyobb nyilvánosságot, átláthatóságot adni ezeknek a tárgyalásoknak, hanem az Európai Bizottságnak is legyenek azok a mandátumok vagy a dokumentumok egyaránt. Úgyhogy ami minket illet, az átláthatóság a legfontosabb, ez alapvető a közvélemény szempontjából. Egy-két felvetésre válaszolnék, amit a petíciót benyújtók mondtak az ISTS-szel kapcsolatban. Mert a bizottság képviselője is elmondta, hogy az ISCS és az ICS-t felcserélhető kifejezésekként használták. Az ISCS óriási reform az ISCS rendszerben, tulajdonképpen mm, apró előrelépést jelent a már létező rendszerben. Azonban vannak még alapvető problémák, mert a multinacionális cégek privilégiummal rendelkeznek, ami a jogorvoslatot illeti, szemben a helyiekkel. Ez pedig felveti a kérdést nem csak a nemzetközi jogszolgáltatás terén, hanem mindenki szempontjából de azonban felveti a kompatibilitás kérdését is az európai alapszerződésekkel. A szingapúri eset nagyon ö, sok mindent elárult ebből, amikor az Európai Bíróság elé került. Az Európai Bíróság egyértelműen fogalmazott, hogy még mindig felmerül a kérdése annak, hogy az ISCS és az ICS kompatibilis az európai alapszerződéssel. Úgyhogy ez alapvető kérdés, amelyel igenis foglalkozni kell, mielőtt bármilyen megállapodást véglegesé teszik legyen ez akár a régi vagy az új forma. Ami a standardokat, a normákat illeti. Azt gondolom, hogy fontos ez is, hogy a kereskedelmi politikával kapcsolatban jó hírekkel is szolgáljunk. Ami Kanadát illeti, vannak ilyenek. A közvélemény nyomásának és az Európai Parlament nyomásának, illetve az itt folytatott vitának köszönhetően, főleg a munkavállalási jogokat illetően a kanadai kormány ratifikálta a munkahelyi szervezettel kapcsolatos egyezményeket, és ez az európai kampánynak, az európai parlamentben lefolytatott kampánynak köszönhető, hogy Kanadában a kereskedelmi megállapodásoknak köszönhetően az emberek munkavállalási körülményen javítsanak. Azt gondolom, ez pozitív fejlemény, előrelépés, és ez a kampánynak köszönhető. Úgyhogy kérem, továbbra is kampányoljanak, mert ez az egyetlen egy módja annak, hogy ezeket a lépéseket megtessük előre de ha valami pozitívum történik, ennek eredményeképpen azt is el kell elismerni. Mert egyébként, hogyha nincsen semmiféle győzelem, akkor nagyon fárasztó a kampányolás. Úgyhogy ezeket a pillanatokat is meg kell ragadni, hogy átadhatóbb, felrebb, igazságosabb kereskedelmi politika legyen európai szinten, de el kell ismernünk, hogy bizony előrelépés történt közösen. Evi kolléga parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Tehát én szeretnék visszatérni én is arra, hogy maradjanak nyitva ezek a petíciók. Különösen azért, mert például, hogyha csak a CETA-t európai szinten ratifikáljuk, és hiányzik még a nemzeti szintű ratifikáció, nyilván tájékoztatnunk kell a tagállamokat a kapott petíciókról, ahogy Marias kolléganő is elmondta, és emlékeztetnünk kell arra, hogy a CETA-val kapcsolatban olyan megalapodást ratifikáltunk, ahol még vannak üres oldalak. És amíg ezekben nem találunk megállapodást, addig nincs megállapodást. Ott van például az egészségügyi és a növényegészségügyi fejezet ez még üres. Hogy ott vannak például a termékeink, a, például a génmódosított termékek problémája. Ez még nyitott, de ki fog dönteni erről? A harmadik szervezetek, a nemzetek fölötti szervezetek, az a közös bizottság, amely megszületik majd, de nem csupán ez a szervezet, hanem van még egy olyan szervezet is, aminek nem is tudjuk az összetételét. És hiányzik ugye az állampolgárok közvetlen demokratikus ellenőrzése. És nagyon fontos tényeket a jogalkotás terén nem is tudjuk, kinek a kezébe fogunk adni. Pedig végül is az egészségünk, az biztonsági normáink azok, amelyeket ez venyegetni fog. Mert őszintén szólva évente 93-an halnak meg Európában ö, valamilyen ö, mérgezés miatt. Az Egyesült Államokban 3000-en. ugye nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy hányan laknak itt és ott, hogy lássuk a különbségeket. Ez egy olyan terület, amit nagyon védeni kell Európában, és ami védett is. A kérdés az, ki fog nyerni ezen megállapodásoknak köszönhetően, hogyha a normákat alább helyezzük. Nyilván a nagy vállalatok. Úgyhogy ezért is támogatom a petíciókat, és köszönet a petíciót benyújtóknak, ugye el is jöttek. Ez persze azt mondják, hogy nagyon jó lehetőség a KKV-k számára, ez hazugság, ez nem igaz. Nálunk a KKV 95%-át képviselik a gazdaságnak, főleg hazában, Olaszországban is. Egy dekát se nyernek ezekkel a megállapodásokkal. Végül pedig azt akarom mondani, hogy tönkreteszik a belső piacot és minden környezetet is, a kereskedelmi előnyök áthelyeződnek az Atlanti-óceán másik partjára, ahol már is óriási termelési kapacitással rendelkeznek, nagy mennyiségben megvan már a forgalmazó lánc, és csak az ő előnyükre születik majd meg ez a megállapodás. Mi pedig tönkretessük, tönkretesszük a KKV-inkat. Úgyhogy kérem, maradjon nyitva ez a sok petíció, és kérem, hogy írjunk levelet, hogy tájékoztassuk az összes tagállamot ezekről a petíciókról, tekintettel arra, hogy rendkívül kényes időszaknak nézzünk elébe, amikor is nemzeti szintű ratifikációra kellene, hogy sor kerüljön. Köszönöm szépen. Minden parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Um, my name is Anna Köszönöm szépen, Anna Marie Miller vagyok. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagja vagyok, és régóta, évek óta követem a két kereskedelmi egyezmény fejleményét. Örülök, hogy azt hallottam, amit ma, de zavar kéne főtárgyaló megjegyzése. A, a bizottság ö, nem tárgyalhat a maga nevében, de most állítólag még továbbiakat akarjunk erről bejelenteni jövő héten. Ö, nagyon átláthatatlan ez az egész, az Európai Parlament nem tud beleszólni a tárgyalásokba, mi csak igennel nemmel dönthetünk, és éppen ezért a parlament nagy többsége már szervezkedik, de még, még nem hoztunk állásfoglalást. Az ITS sem változott meg, inkább csak botox eljárásnak vetették alá, kitömködték. Az Európai bíróság a YSDS európai szerződésekkel való kompatibilitását vizsgálja. Jó lenne, hogyha eldöntené végre, hogy nem az. és fél millió aláírást ignorálnak, amikor folytatják a tárgyalásokat. Óriási és egyre nagyobb a szakadék a jogalkotók és polgárok között, és nagyon érdekelne, hogy a bizottság hogyan hallgatja meg a nép szavát. Örülök, hogy itt voltam, és hallottam ezeket a petíciókat. Kérem a petíciós bizottságot, hogy tartsa nyitva őket. A frakcióm egyébként közmeghallgatást fog tartani az európai kereskedelem politikáról a közeljövőben, ehhez kapcsolódóan. Rodríguez asszony parancsoljon. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék én is azért felszólalni, hogy ezek a petíciók maradjanak nyitva. És szeretném megköszönni az összes benyújtónak, hogy eljött ide, annak ellenére, hogy hiányzik az átláthatóság, és az egész tárgyalási folyamat nem volt nyilvános. Nem feledkezhetünk meg arról, és ezt a bizottságnak is tudnia kell, hogy a tárgyalási folyamat továbbra is zajlik számos megállapodással kapcsolatban, például Csillével, Japánnal, Ausztráliával, Új-Zélanddal, Marokkóval, és nagyon sok képviselő még mindig nem fér hozzá azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek alapján a tárgyalások zajlanak. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok megállapodásról tárgyalnak jelenleg is, és hogy az átláthatóság nem valósul meg sem itt a házban, sem pedig a parlamenti képviselők vagy a polgárok számára. Ezen kívül úgy gondolom, hogy nagy probléma az, hogy a CETA úgy lép ideglenes jelleggel életbe, hogy a nemzeti parlamentek még mindig nem szóltak ehhez mindannyian hozzá és úgy vélem, hogy osztom azoknak az érveknek nagy részét, amelyek itt elhangzottak, ezért ezeket nem szeretném megismételni, de behoznék új érveket. Például nagyon aggaszt bennünket a klímaváltozás. Ezért próbálunk olyan kereskedelmi megállapodásokat létrehozni, amelyek ahhoz vezetnek, hogy olyan termékek, amelyek helyben is elérhetőek, körbeutazzák a világot. Ez egy energiapazarlás, és hozzájárul az üvegházhatáshoz. És szeretném itt az elővigyázatosság elvét is megemlíteni. Hol van ez mindezekben a tárgyalásokban? És hogy zárjam a hozzászólásomat, szeretném elmondani azt is, hogy teljes mértékben úgy gondolom, hogy a kis és középvállalkozások ellen intézett támadás ez az egész kérdés. A mezőgazdaságban is hasonló a helyzet, az Európai Unióban ugyanúgy, mint a velünk tárgyaló országokban. Ezért azt gondolom, hogy semmi okunk arra, hogy ezeket a megállapodásokat folytassuk. Én azt kérném a petíciós szakbizottságtól, hogy tartsa nyitva ezeket a petíciókat, és kérje azt az Európai Bizottságtól, hogy állítsák le ezeket a tárgyalásokat, és zárják le ezeket a megállapodásokat, ugyanis ez semmi mást nem tesz, mint a nagy multinacionális cégeket és a nagy tőkét segíti. A dolgozók, a nép egyáltalán semmit nem nyer ezekkel a megállapodásokkal, éppen hogy nagyon sok jogunkat elveszítjük ezáltal. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Miután úgy néz ki, hogy a frakciók túlnyomó többsége azt kéri, hogy hagyjuk nyitva a petíciókat, a dialógus folytatódni fog, tehát nem zárjuk le most a dialógust. Három percre tudom megadni, miután nagyon kevés időnk van a petíció benyújtójának az időt, és utána döntünk. Parancsoljon! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die ganzen Inhalte, die hier auf den Tisch gelegt worden sind, insbesondere ezek a javaslatok, eh, amiket eh, főleg a jobboldal itt elmondott, tényszerűek. Én eh, szakszervezetésként nagyon közel látom azonban az embereket, és nagyon nagy meggyőződéssel és európaiként mondom, hogy ezeket a beruházó védelmi eljárásokat nem lehet úgy bevezetni, ahogy a lobbisták akarják. Ez egy nagyon veszélyes része az egész történetnek, és óriási felháborodáshoz vezethet európai országokban. Ha ez ilyen formában átmegy, akkor ez nagyon sok fölösleges költséggel, társadalmi és egy konkrét költséggel fog járni, ami magának a dolognak is majd betesz. Tehát a javaslatom az, hogy a petíciók nyitva maradnak, és továbbra is figyelemmel kísérjük a folyamatokat, és visszatérünk hozzá. Igen, volt itt kérdés a bizottság felé, de azt hiszem, hogy időzavarba vagyunk. Ha megengedik, akkor a... Kettő perc? Two, two minutes, please. Um, I believe there was... Úgy gondolom, hogy két kérdés érkezett. Az egyik a polgári kezdeményezésről szólt, és ahogy a tisztelt képviselő is elmondta, a bizottság elfogadja a bíróság ítéletét, és megteszünk mindent, hogy teljesítsük ezt. Tehát július 4-én elfogadtuk a kezdeményezéshez kapcsolódó regisztrációt, és így megkezdődik a hivatalos regisztrációs folyamat. Ez július 10-én kezdődött, és egy évig fog tartani. Tehát a formális regisztráció már elkezdődött. Valóban lehetnek véleménykülönbségek, de azt hiszem a lényeg az, hogy a polgárok belefolyhatnak majd ebbe a folyamatba. És nagyon fontos az is, hogy a bizottság is mélységében átgondolta azt, hogy hogyan kívánjuk kezelni az ilyen petíciókat. És talán önök is észrevették azt, hogy idén, áprilisban a bizottság egy nyilvános konzultációt indított egy reform előkészítésére, és az összes érdekelt fél, illetve a polgárok is beleszólást kapnak ebbe a folyamatba. Ennyit tudok most jelenleg mondani, remélem, hogy ez is segít. ami pedig a vitarendezést, illetve a, ezzel foglalkozó bíróságot illeti. Próbáltam megvilágítani az ezzel kapcsolatos helyzetet, hiszen ez nagyon gyakran megjelenik a sajtóban is. Jelenleg közelről vizsgáljuk a belga petíciót, ezt jelenleg is elemezzük. Ahogy azt gondolhatják, még csak tegnap érkezett ez a petíció, ezért még nem volt időnk teljes mértékben átolvasni, és ezt meg fogjuk vizsgálni, és követni fogjuk a folyamatot. Ez a CETA-ra vonatkozik. Ahogy azt önök is tudják, ez ideiglenes jelleggel működik jelen pillanatban, és csak akkor válhat véglegessé, hogyha minden tagállami parlament ezt jóvá hagyta és ratifikálta. A beruházási bírósági rendszer nem lesz egy kötelező érvényű megoldás. Ami a bizottság véleményét illeti, és itt is gondolom, hogy vannak véleményeltérések, mi azt gondoljuk, hogy a bíróság múltbeli határozatai azt mutatják, hogy bizonyos körülmények között az Európai Uniónak lehet nemzetközi joghatósága, és ezt a CETA tárgyalása során is figyelembe vettük. A nemzetközi megállapodásokkal való összeférhetőséget is megvizsgáltuk. És különösen szeretném elmondani, hogy az uniós jogszabály autonómiáját is szem előtt tartottuk, tehát ez kulcsfontosságú volt a folyamat során de még ezt részleteiben is meg kell vizsgálnunk, folytatódik a munka, és természetesen mindenkinek, minden bírósági határozatot tiszteletben fogunk tartani. Itt abba is hagyom. Köszönöm szépen, tehát kedves kollégák, ez egy nagyon bonyolult kérdés. A dialógus folytatódik, és a petíciókat nyitva hagyjuk. Rendben? Köszönöm szépen. A következő... Evi, ezt parancsoljon. Yeah, uh, Chairman, what about... Elnök úr, mi a helyzet egyes frakciók kérésével, hogy a tagállamokhoz küldjük el ezeket a petíciókat, hogy tájékoztassuk őket erről, hogy itt legalábbis beindult a vita a petíciós bizottságon belül átlátható módon, tehát hogy a petíciós bizottság küldjön egy levelet. Majority of the... Jaroszláv, a többsége a csoportnak ezt szeretné, akkor küldjük el ezt a levelet. De talán ennek a tisztelt háznak a hivatalos álláspontját is bele kellene venni, például ami a CETÁT illeti. Úgyhogy ne csak a petíciókat küldjük el a tagállamoknak, hanem az Európai Parlament hivatalos álláspontját is. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a jegyzetet, irományt továbbítani kell, de akkor még jön a ratifikációs eljárás. A bizottság azt mondta, hogy ahhoz, hogy véglegesen hatályba lépjen a megegyezés, valamennyi tagállamnak ratifikálni kell. Mit jelent ez a gyakorlatban majd? Mennyi évig tart majd az illegális működése, a jogszerűtlen működése a kereskedelmi egyezménynek? Ezt a szöveget a lehető leggyorsabban azzal a megjegyzéssel továbbítsuk, hogy a parlament véleménye szerint illegális dolog, jogszerűtlen egy szerződést úgy hatályba léptetni, hogy az még nincs ratifikálva. És valószínűleg nem is lesz soha. Ez nagyon sok negatív hatással fog járni. Rendben, tehát tájékoztatjuk a tagállamok képviseleteit egy levél formájában arról, hogy egy ilyen probléma fölmerült. Tájékoztatjuk őket arról, hogy a parlament ebben a kérdésben eddig mit döntött, és mi a parlament álláspontja, és tájékoztatjuk arról, hogy felmerültek itt két helyek azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot menni. És valószínűleg a ratifikációs folyamat során egyébként egyetlen parlament se tudja majd kikerülni ezeket a vitákat. Parancsoljon mi? Yeah, sorry not to prolong it. But... Elnézést, nem akarom tovább nyújtani a vitát, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert nagyon sokan beszéltek az átláthatóságról. Ezt fel kellene vetni a tanácsnak is. Azt javasolnám, nekik is küldjünk egy levelet, és kérjük meg őket, hogy a tárgyalási mandátumukat hozzák nyilvánosságra. Ezt a titkárságnak kellene megtennie, náluk vannak a szükséges adatok, de szerintem ez nagyon javítaná az átláthatóságot. Van, tehát a tagállamok mellett a tanácsnak is küldjük, küldünk levelet ezzel a tartalommal. Köszönöm szépen, rendben így. Köszönöm. A következő petíció az 1804 per 2013-as petíció a Made in EU e, márkanével kapcsolatban. A petíció benyújtója nincs jelen, e, tehát a bizottság képviseletében Paulo Lavaggi urat kérném a bizottság véleményének tolmácsolására. Lavaggi úr jelen van, kérem? Excuse me, is, is present Mr. Paolo Lavaggi from DG Justice, from the side of Europe. Paolo Lavaggi itt van az Európai Bizottság részéről? Mr. Lavaggi, the floor is yours, please. Parancsoljon öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A Made in EU márka név Commissions uh, come... A 2013-as uh, 78-as szabályból vezethető le, de meg kell különböztetni az élelmiszer és nem élelmiszer ágazatot. A nem ipari termékekre vonatkozóan az új szabály nem követeli meg a származási ország feltüntetését. Ezzel együtt a gyártó ezt feltüntetheti önként. Egyéb szabályok is vannak, a jelzés nem lehet félrevezető, hogy megfeleljen az unfair kereskedelmi gyakorlatokról szóló szabályoknak, de a a nem élelmiszeripari termékek esetében viszonylag egyszerű a helyzet, Made in EU vagy Made in az adott tagállam ország neve lehet felírva a termékre. Az új bizottsági javaslat egy olyan ö, lekövethetőségi rendszert irányoz elő, amely ezt az eredet jelzést kötelezővé tenni de ha ez kötelezővé is válna, a gyártó még mindig választhat a közül, hogy a tagállami származás vagy az EU származás tünteti föl. Ami az élelmiszeripari termékeket illeti, az alapelv az, hogy a származási hely feltüntetése önkéntes, amennyiben az nem vezeti félre a fogyasztót a kötelező címkézés csak bizonyos termékkörökre érvényes, főleg az előre csomagolt, nem feldolgozott hústermékekre például. Az EU szintű eredet megjelölés nem tervezzük, hiszen itt élelmiszerekről van szó, kivéve a az olyan termékekről, amelyek tipikusan több országban állítanak elő, mint a vegyes méz vagy a feldolgozott hústermékek. A jelenlegi szabály lehetőséget tesz arra, hogy a teljes gyártói láncot feltüntessék, és ez így marad. Köszönöm. Köszönöm szépen kollégák közül Jaroszláv, parancsoljon. Thank you. well, I have to say I liked... Nekem tetszik a Made in the EU uh, matrica jelzés, mert ez azt mutatja legalábbis számomra, azt az érzés közvetítő, hogy ez bizonyos normáknak megfelel, szociális, környezeti, gyártási normáknak. Tehát engem megnyugtat az EU-ban készült címke. Én nem látok ezzel problémát, hogy ez egyre több termékre kiterjeszthető legyen, amennyiben azok tényleg megfelelnek. Szóval szerintem lezárható ez a petíció. Köszönöm szépen, Maria Szúr, parancsolja. Νομίζω hogy a την τοποθέτηση της Köszönöm. Amit a bizottság elmondott, az alapján szerintem súlyos gondok vannak. Múlt csütörtökön a mezőgazdasági bizottságban ültünk, a mézről beszéltünk, és egy bolgár kolléga helyesen elmondta, hogy Európában sajnos gyakorlatilag szerűen keverik a bolgár mézet a kínai mézzel, és utána rápecsételik, hogy az EU-ban készült. Ezt a görög termelők is elfogadhatatlanak tartják. A görög mézzel is ez történik. Ha ezt lekövetnénk, hogy ez a méz valójában hol keletkezett, mint ahogy a húsnál lekövethető, akkor nem lenne annyi csalás. Tehát teljes lekövethetőséget követelünk a méz vonatkozásában. Az egész élelmiszer lánc, illetve feldolgozási lánc legyen világos a címkéről, tehát legyen rajta, hogy 60% a Kínából jött, és Európában keverték, akkor nem hazudunk. Vannak ipari termékek is, amelyek többszörös feldolgozáson mennek át, és általában csak az utolsó fázisukban kerülnek az Európai Unióba. Itt egy kicsit finomítanak vagy rajta, vagy besomagolják, és azt rányomjuk, hogy EU-ban készült ez nem igaz, bár képviselheti azt, hogy EU normák szerint képvisel, képződött a dolog, de akkor tudjunk különbséget tenni a két dolog között. A fogyasztók lássák, hogy hol készült valójában a termék. Nagyon sok kavarásra, csalásra tesz ez, vagy ad ez lehetőséget. Egészségügyi vonzatai is vannak jó lenne, hogyha mi is komolyan belegondolnánk ezekbe a petíciókba, szerintem is lezárhatók, de a téma maga nem zárható le. Az illetékes bizottságainknak ezekről még nagyon kemény vitákat kell folytatni, az Agri, az Envi bizottságnak, stb. Hogy egyáltalán tudjuk, többen tudjuk, hogy bizony. Köszönöm szépen, miután több jelentkező nincs, a következőt javaslom. Az a téma, amit Maria úr felvetett, ez egy nagyon fontos téma, ugye, de az egy másik kérdés, tehát az egy fogyasztóvédelem. Ha egy hamisított mézre azt teszik rá, hogy Made in Greece, attól az ugyanúgy hamisított marad, tehát a, a, az még nem érinti a Made in EU márkanév használatát. Tehát úgy gondolom, hogy miután itt abban megegyeztek a kollégák, hogy lezárható a petíció, zárjuk le. Ugyanakkor ezt a felvetést és a petícióval kapcsolatos információt küldjük át az INKO-nak, az illetékes bizottságnak, azzal, hogy foglalkozzanak vele. Rendben van így? Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, a következő a 709 per 2016-os számú petíció az olasz bankok és a bankfelügyelet közötti problémáról. Úgy tudom, hogy itt van a petíció benyújtója, Gaetano Vilno úr, akinek megadom a szót, parancsoljon. Sí, grazie, Presidente. Igen, köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Az önök lelkismertére szeretném bízni eh, ezt a tényt, de hát ezt Pitagorész is elmondta már, hogy eh, ez elég nehéz dolog lehet. Hiszen a cél az, hogy az emberek eh, életét javítsuk. Úgyhogy most egy kicsit a szakmai lelkiismeretükre szeretnék hivatkozni, hogy egy kis energiát szenteljenek a következő problémára. Eh, hogy ugyanolyan szenvedéllyel értékeljék ezt az esetet, mint ami miatt én idejöttem, eh, mert ez nagyon fontos kérdés. Eh, a jó szándékot szeretném itt most idézni, mert hogyha valami nem működik, akkor nyilván valamit tennék kell. Olaszországban 2015 óta az állam körülbelül 70 milliárd eurót adott az állam a bankoknak. Olyan politikát folytatnak, amely teljes mentékben a bankokat védi, és teljesen mértékben, teljes mértékben elfeledkeznek a KKV-król, a kis betétesekről. A saját sorsukra hagyják őket. Több száz, több millió cég, kis vállalkozás, betétes érintett ebben. Egyszerűen semmi hozamot nem hozott a befektetésük, a megtakarításuk egyik napról másikra érnek ezek az emberek, egyszerűen gondolják ezt meg, mert tulajdonképpen mi is történt. A bűnösök talán mindannyian mi vagyunk, mert nem foglalkoztunk ezzel a problémával. Ezért jöttem ide, és ezért szeretnék segíteni abban, hogy ellenőrizzék a bankokat, hogy mit tesznek és hogyan járnak el. Nyilván érzelmi oldala is van ennek a fellépésnek. Azon élő lények, emberek felé, akiknek meg kellene oldani a helyetét. 92 óta a, az Olasz Nemzeti Bank hatásköre gyakorlatilag kiterjedt, és ma a legtöbb részvényes az Unicredit és az Attéza csoport, és gyakorlatilag a jegyzett tőkejének nagy része ebből a két bankból származik. Van még más dolog is. Ők ellenőrzik a többi bankot, és gyakorlatilag ugyanaz a bank ellenőrzi saját magát is. Tehát egyáltalán nem lehet semleges a fellépése. 2005. szeptember 27-én született egy olyan döntés, amelyek értelmében az olasz nemzeti bankot elítélték, és kártérítése kötelezték a betétesekkel szemben. Ö, 97 és 2003 között 5 milliárd eurót kellett kifizetnie az állampolgároknak. De ez nem volt elegendő, mert egyértelművé vált, hogy mi történt. Ami a banka Itáliát illeti, gyakorlatilag monopóliummal rendelkezik, és az állam egyáltalán nem ellenőrzi. Sőt, az a feladata, hogy a többi bankot ellenőrizze. Úgyhogy egy magánbankcsoport dönt arról, hogy mi történik a banki területeken Olaszországban. Hogyan lehetséges ez, hogy olyasmi legyen legális, ami egyszerűen, ha józan észre gondolkodunk, egyszerűen elképzelhetetlen. De hát sajnos minden lehetséges, Ma az önök lelkismeretére szeretnék hagyatkozni. A bankok ellenőrzésénél normálisnak tartják azt, hogy ugyanaz a bank ellenőrizze saját magát. Hogyha Olaszországban rabolnak, akkor Európában is. Köszönöm szépen. A bizottság részéről kérném Csizári Poszti urat, parancsoljon. Grazie, eh, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr. A bizottság két részben szólna hozzá. Először is a petíció struktúráján gondolkodnánk el, ez két eh, különböző aspektusról szól. Az egyik, amelyet ma is hallottunk a petíció benyújtójától, eh, hogy hogyan irányítják a Banca d'Italiát, a másik pedig arról szól, hogy mi a helyzet a befektetőkkel. Ami az első részt illeti. A Banca d'Italia irányítását. Nos, a négyes cikknek megfelelően történik ez. A 2013 per 36-os irányelvnek megfelelően hogy elegendő függetlenséggel rendelkezzen pénzügyi szempontból is a bankfelügyeleti szerv. A Banca d'Italia történelmi okoknál fogva nem egyetlen, amely struktúrája olyan, amilyen, sem Európában, sem a világon, amely szervezeti szempontból így épül fel részvénytársaság, és nyilván függetlennek kell lennie a bankfelügyeti tevékenység ellátása érdekében. Ez az olasz normatívában meg is fogalmazódott. Egy jogalkotói fellépés is történt az állam részéről, a 2014 per 5-ös törvényre utalok itt, ahol ugyanez a bank jelenti ki azt, hogy a részvényesek semmilyen módon nem vehetnek részt a bankfelügyeleti tevékenységben, illetve a bank kompetenciában ezen a szempontból. Vannak más modellek is, más bankfelügyeleti szervek is, úgyhogy ez nem jelent semmiféle érdekellentétet. Tehát nem látom, hogy ilyen specifikus esetben miért ne láthatná el ezt a tevékenységet ez a bank. Nem a bizottságnak kell itt fellépni egyébként sem, hanem ezek a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozó kérdések ami a Banca d'Italia struktúráját illeti, tehát egyáltalán nem tér el az sem az európai, sem a világban található más bank felügyeleti szervekétől. Úgyhogy a 2014-es törvény egyáltalán nem jelent semmiféle érdekellentétet a reform is történt, hogy megfeleljen az adott és említett törvény előírásainak, és hogy garantálja főleg a pénzügyi függetlenséget. Ez az egyik legfontosabb aspektus a bankfelügyeletet ellátók szempontjából. Köszönöm szépen, most a kollégámnak adom meg a szót. Jó napot kívánok! Csak azt szeretném pontosítani, hogy Ferello óra kollégám, aki itt van, Posztil nem tudott eljönni. Nos, ami a petíciót illeti, az európai intézményekhez fordultak, hogy a bank tevékenységét ellenőrizzék. A bank d'Italiana mindenképpen kompetens és képes ellátni ezt a felügyeleti tevékenységet a törvényeknek megfelelően. 2009-ben majd 2011-ben is születtek megfelelő törvények ennek érdekében. 2009-ben említik azt, hogy milyen fajta kockázatokra kell felhívni a figyelmet a különböző termékek vonatkozásában a bankban. Melyek azok, amelyek kockázatot jelentenek? A konszok tehát nem különböző törvényt vezet be ehhez képest. Gyakorlatilag ezen pénzügyi eszközök vonatkozásában fel lehet vetni ezt a kérdést. A konszob az olasz értékpapír és törzsde felügyelet gyakorlatilag erre hívta fel a figyelmet. A petíció tehát a Koszobot tartja felelősnek azokért a károkért, amelyeket nagyon sokan elszenvedtek, főleg az értékpapírok vonatkozásában. Olyan pénzügyi eszközök ezek, amelyek hát nyilván kockázatot jelentenek. Ami a mi álláspontunkat illeti, a bizottság, mint a szerződések őre, csak akkor lép fel, amennyiben a tagállamok nem alkalmazzák megfelelően az európai ö, törvényeket, vagy ha a nemzeti törvények ezeknek ellent mondanak. A 2009-es konszob közlemény nincs szemben azokkal a végrehajtási szabályokkal, amelyek az európai dokumentumokban találhatók, főleg a 71-esben. Tehát nem a mi kompetenciánk, nem az Európai Bizottság kompetenciája a konszolp tevékenységének elbírálása. Köszönöm szépen. Köszönöm, ön elmondta a kulcs szót elmondta a kulcs véleményt, ez kompetencia kérdés, és ez nemzeti kompetencia. A kollégákat kérem, Valli úr kettő percben parancsoljon. Kollégám. grazie. minuti farò molto. Köszönöm, nagyon gyors leszek. Köszönet a petíciót benyújtójának, de nagyban egyetértek sok mindennel, amit elmondtak. Ez egy olyan egyedi eset, amelyet a bizottság is elmondott, hogy a központi bank magántulajdonban van. Említették, hogy egyéb nemzeti hatóságok is részt vesznek benne, de több mint 50%-ban, és ezért ez a világon egyedi eset Olaszországban. Még akkor is, hogyha született egy-egy törvény annak érdekében, hogy a, ne legyen semmiféle érdek ellentét. De a Banca d'Italián belül két másik bank is jelen van. Ami a konszobot illeti, és az értek ellentétet, a nyomozás során kiderült, hogy bizonyos hamisítások történtek, a befektetőket a hatóságok nem tájékoztatták, nem figyelmeztették bizonyos dolgokról. Nem csak egyes esetekről volt itt szó, hanem nagyon sokról. Úgyhogy nem igazán lépett fel a bankfelügyeti szerv úgy, hogy kellett volna és a petíciót benyújtjuk, azt mondják, hogy nem a Banca d'Italia és a magánbankok között érdekellentétről van szó, ahol a fogyasztói jogokat nem igazán tartották tiszteletben. A központi bank a saját funkcióinak megfelelően államinak kellene lennie, pontosan azért, mert bizonyos feladatokat kell eh, ellátnia. És az irányelvre is utaltak, amelynek értelmében biztosítani kellene, hogy a kompetens eh, eh, hatóságoknak függetleneknek kell lennie a bagföldet ellátása szempontjából. Tehát ebből az ok, ennél az oknál fogva ez egy egyedi eset Olaszországban a központi bank, amelynek több mint 50%-a magán részvényesekből áll, ez egyéni. Θεωρώ την αναφορά πάρα πολύ σημαντική, διότι... Itt egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni. Az olasz központi bank részvényesekkel rendelkezik, ezek részben más bankok, részben magánszemélyek. És itt van például Belgium központi bankja is. Ez egy nagyon fontos kérdés. Egy központi bank tartozhat magánszemélyekhez, tehát a többség részvényeseknek lehet magánszemély. De van itt egy súlyos probléma. A központi bank egy nagyon fontos szerepet tölt be a kvantitatív enyhítés folyamatában. A bank tehát magánszemélyek kötelezvényeit vásárolja meg. Ennek következményeként pedig egy súlyos probléma merül fel. Feltettük a kérdést eh, Drági úrnak, eh, és több részletet kértünk már többször is. Tehát a kvantitatív enyhítés keretében milyen részvényeket vásároltak meg, eh, erre pedig ő azt mondta, hogy nem adhat meg részleteket arról, hogy a központi bankok mit vásároltak meg. Görögországban 17 millió euróról van szó. És vali úr ugyanezt kérdezte Olaszországgal kapcsolatban, de a spanyol kollégák is ugyanezt kérdezték. Ez tehát egy valós probléma, ezt meg kell vizsgálni. És nekem az a javaslatom, hogy erről a petícióról egy komoly vitát kell folytatni. Ugyanis ez egy egészen más dolog, amikor a rendszert amikor a központi, az Európai Központi Bank engedélyezte, hogy Olaszországban vagy Görögországban ez bekövetkezzen, az még egy egészen más korszak volt. Akkor még nem lehetett látni, hogy ez a kvantitatív enyhítés végül majd egy összeférhetetlenséghez vezet majd. Ezt a petíciót nyitva kell hagyni, és ezt az Európai Parlament Ekon szakbizottságának is át kell küldeni, és erről egy komoly vitát kell folytatni. Itt egy súlyos összeférhetet. Péter Jár, parancsoljon mich Marias kollégának mondanám, remélem tanultunk az utolsó válságból európai szinten, a banki felügyelet bank kapcsán sok témát, sok új jogszabályt alkottunk. Még egy ilyen banki válságot nem engedhetünk magunknak meg. Szerintem sok jó dolog történt. Ugyanakkor a bizottság azt mondja, hogy európai törvényeket nem sért, hogyha a nemzeti kompetenciában lehet bizonyos dolgokat megoldani. Itt lehet, hogy nem értünk egyet, vagy hát biztos, hogy nem értünk egyet. Bár itt nem tudunk erről pénzügyi jellegű vitát folytatni, ez egy szakbizottság témája lenne, hogy ezt mélységében feltárja, hogy miért tény, hogy a bankokon sok pénzzel lehet, lehetett csak segíteni, hogy a kis emberekhez is eljusson a hitel. Tehát ezt elismerem. De ez a mostani konkrét kérdésünk, ahogy így felvetődik, szigorúan szakmai kérdés. Szerintem ezt nekünk nem szabad eldönteni. Tehát azzal együtt, hogy lehet, hogy akár igazad van. Én nem azt kérem, hogy ezt tegyük át egy másik bizottsághoz, hanem inkább az, hogy mondjuk ki, hogy ebben nem vagyunk kompetensek. Igen, köszönöm szépen. A helyzet a következő, és ö, talán Marias kollega is elfogadja ezt az érvelést. Probléma van. Európai kompetencia nincs. Nem tudunk lépni ebben a kérdésben. Az ECON ö, Július 19-én az illetékes bizottság nagy vitát folytatott erről, és oda jutottak, hogy végül is a problémát Olaszországon belül kell kezelni, mi nem tudunk ebben a kérdésben lépni. Tehát én azt, azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót, de küldjük át a petíciót információként az Európai Központi Bankba, a European eh, Central Bankba, és figyelmeztessük őket arra, hogy ilyen probléma fölmerült Olaszországban. Nem tudunk más tenni, nincs több kompetenciánk. Lehet ezt így? Parancsoljon. Rapidamente, scusi, però... Elnézést nagyon gyorsan. De az irányelv kimondja, hogy rendezi ezt a kérdést, ahogy említett, emlékeztetett erre a bizottság is, amikor válaszolt a petíciót benyújtának. Hogy el kell dönteni, hogy ki a kompetens hatóság, és ezeknek megfelelő függetlenséggel kell rendelkezniük. Azt értem, hogy abban a pillanatban, amikor van egy olyan cég, amely szinte száz százalékban magán szférában van, a magánbankok kezében, mert az állami részvétel minimális, annak kell ö, ellenőrizni, hát itt egyértelmű az érdekellentét, és itt fel kellene lépni. És hogyha lezárjuk ezt a petíciót, ö, akkor gyakorlatilag nem az ész érveknek megfelelően járunk el. Az illetékes bizottság azt mondta, hogy nem tudunk más tenni, és a kompetenciáink nincsenek ahhoz, hogy ezt a kérdést mi tovább vigyük. Tehát én azt tudom csak mondani, hogy zárjuk le, küldjük át az Európai Központi Banknak ezt a figyelmeztetést, de a petíció benyújtóinak szeretném azt mondani, hogy ha valami új fejlemény jön, akkor önöknek joguk van újból idejönni, egy új petícióval. Jó? Tehát én erre bátorítom önöket, jelen pillanatban nem tudunk más tenni. Rendben van ez így? Köszönöm szépen. Nagyon röviden az utolsó programpontra ö, kerül sor az Európai Polgárjogi kérdése kapcsolatos riport. Becere kollégának adom meg a szót, parancsoljon. Mr. Chairman, Mr. Chairman. Elnök úr. Please. Just a second. Yeah. Csak egy másodpercre kérnék szót. Ikon. Az Ekon szakbizottság nem tud erről a konkrét kérdésről határozni, mert a kérdés most a következő. Lehetséges-e az, hogy a nemzeti központi bankok például Görögországban, Olaszországban és Belgiumban, és azok a részvények, amelyeket a tőzsdén, amelyekkel tőzsdén kereskednek, azok lehetnek-e magánrészvények? Ez a kérdés. Mi azt szeretnénk, hogy eb- erről az Econ szakbizottság eh, komoly eh, vitát folytasson. A modellekről, a rendszerekről kellene beszélni. És azt gondolom, hogy ezután, a vita után kellene ezt a petíciót elküldenünk a központi banknak, eh, de az Econ szakbizottságnak is át kell ezt küldeni, meg kell tudnunk, hogyan működhet megfelelően az eurózóna és ez a rendszer, mert egyes nemzeti bankok a tőzsdén is szerepelnek. És aztán van még egy másik vita is, amit szintén az Ekon szakbizottság elé kell vinni. Vali úr és én tagjai vagyunk az Ekonnak is, de szükség van arra, hogy ezt a petíciót elküldjük oda, és ott erről vitát folytassuk. A petíció már ott volt, július 19-én 50 perces vita volt erről az Ekonban, de önök ezt felhozhatják ott még feloszhatják. Még az ECOM-nak is az a záró véleménye, hogy nincs, kompet, nincs az EU-nak nincs kompetenciája. De ismétlem, ha a petíció benyújtói új problémára akadnak, joguk van új petícióval jönni. Becer asszony, parancsoljon! Madame Becerra, Köszönöm szépen. Nagyon röviden fogok hozzászólni, mert kezdünk már kifutni az időből, és köszönöm a tolmácsoknak, hogy még itt vannak velünk. Nagyon röviden szólok majd hozzá, és egy olyan témáról fogok beszélni, ami mindannyiunkat nyugtalanít, és azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb parlamenti kezdeményezés itt a Peti Szakbizottságban az európai polgárságról szóló idei jelentés. Három évente készül ilyen jelentés, és ez a harmadik alkalom, hogy ezt elkészítik. És remélem, hogy a harmadik alkalom lesz a szerencsés, és valóban hatásos lesz ez. 25 éve ismertük el az európai polgárságot, ez Maastrichtban történt, ekkor került erre sor első ízben. Szeretnék néhány adatot kiemelni ebből a dokumentumból, ami a szakbizottság előtt van, jelenleg a módosítókról tárgyalnak. Egyértelműen szeretnénk konszenzusra jutni az alapvető kérdésekben. Ebben a jelentésben van egy libe hatáskörbe tartozó elem is, és ők is ugyanezt az irányvonalat követik. És különösen szeretném kiemelni azt, hogy a szándékunk az ezzel a jelentéssel, hogy korábban még nem látott helyzettel nézzünk szembe. Az európai polgárjogok kapcsán el szeretnénk érni, hogy ennek egyértelmű értéke legyen minden európai polgár számára. Vannak olyan kulcselemek, amelyeket mindannyian elismerünk, például a mozgás szabadsága, de ezt csak a polgárok 20%-a gyakorolja. Minden európai polgárnak éreznie kell azt, hogy a polgársága révén előnyökhez jut, és erre ösztönöznünk kell őket. A legfontosabb eleme ennek a jelentésnek a diszkrimináció tilalma. Meg kell követelni azt, hogy a diszkrimináció ellenes horizontális irányelv, ami már évek óta fiókban van, az valóban megvalósításra kerüljön. Ez a Juncker tervnek is része volt, és a bizottság is azon dolgozik, hogy ezt aktívvá tegye. Azok a pillérek, amelyeken az európai polgárság alapul, az egyenlőség, vagyis a diszkrimináció tilalma mindenfajta értelemben sem nemi, sem vallás, hit, vagy bármilyen más alapon. És a petíció benyújtásának a joga, ez is oda tartozik, ezen alapul ez az egész intézmény, és a demokratikus jogok is nagyon fontosak, elsősorban a szavazati jog, és mindenek előtt tudnunk kell azt, hogy az Európai Parlament és más intézmények is a polgárt támogatják. Az intézmények minden tagállamban rendelkeznek irodákkal, és ezeket kell egy ablakos rendszeré tenni a polgárok számára. Ezek tehát a legfontosabb elemek. Egy olyan európai közös teret szeretnénk létrehozni, amely a biztonság és a jólét tere. Szeptember 28-áig lehet módosítókat benyújtani. Három vélemény jelentés készült az AFKO, a KULT és a FEM részéről. A szavazás valószínűleg november 22-én lesz. A konstruktív hajlandóság a petíciós szakbizottságban egyértelmű és hatékony jelleget szeretne adni az európai polgárságnak. És bízom abban, hogy azok a képviselők, akik elkísérnek engem ezen az úton, mindent meg fognak tenni ennek az érdekében. Én itt szeretném kijelenteni, hogy egy nagyon magas színvonalú szöveget szeretnénk elfogadni, és ezt a decemberi plenáris elé szeretnénk vinni. Szerintem ez nem lehetetlen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm a tolmácsolóknak is, hogy lefordítják az utolsó mondatomat. Köszönöm szépen a kiváló munkát. Én Sedó vagyok a Petiben, támogatom. Itt van a Sógor kollégám véleménye a Libéből. Az EPP támogatja ezt a dokumentumot, szerintem mindenki támogatja. Minden képviselőnek joga van elkészíteni a hozzászólásait. Szeptember 28-án délután 3 órakor van a deadline, tehát addig lehet benyújtani önöknek az, a, a véleményeket, illetőleg november 22-én fogunk szavazni a Petiben róla. Köszönöm szépen, thank you for everybody, we continue at Köszönöm szépen, délután háromkor folytatjuk. Tudtok. Van még időnk arra, hogy beszéljünk? Ugyanis egyébként egy javaslatot szeretnék tenni, mert mi nagyon rugalmasak vagyunk. Az egész intézmény nagyon rugalmas. Tehát délután háromkor újra fogjuk kezdeni. Azt hiszem, hogy meg kellene adnunk a szót az árnyék előadóknak, hogy mondjanak néhány szót erről a jelentésről. Mert ez egy nagyon fontos jelentés, ha jól tudom, tudom, hogy a, a tolmácsoknak el kell menniük, de háromkor kezdjük ezt újra. Tehát ha kaphatnánk 10 percet az ülés elején, akkor folytathatnánk a vitát a jelentésről. Ezt megtehetjük. Megpróbálom Wikström asszonyt tájékoztatni erről, és ez már az ő kezében van. Köszönöm szépen, elnézést kérek, de lejárt az idő. Thank you.